So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Kérem foglaljanak helyet. Und es geht jetzt weiter in den Most pedig folytatjuk az elektronikus szavazással, a tízes napi rendi ponttal, az üzemanyagok minőségének megváltoztatásáról szóló irányelv, illetve megelő energiaforrásokból származó üzemanyagok, aztán lesz a földhasználat, 11-es pont is lesz majd, környezetvédelmi hatástanulmány bizonyos állami és magánprojekteknél elég hosszú lesz a szavazás, és nagyon is fegyelmezetten kell majd eljárnunk. Néhány kolléga még nincs itt, de mégiscsak azt kérném, hogy nézzük azt meg, hogy mindenkinek megvan-e a szavazókártyája, mert szavazókártya nélkül, szavazókártya nélkül nem tudunk ma dolgozni, és nem tudunk kivételt sem tenni. Tehát ezért azt javasolnám, hogy kezdjük meg a munkát Corin Lapázs kolléga jelentésével. Felkészült-e mindenki? Akkor, ha igen, akkor kezdjük. 226-os módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tran 17 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Consolidated no. A 9-es konszolidált módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk a 18-assal mellette. Ellene tartózkodik, nem egyértelmű, a 18-ast elektronikusan ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szavaztak-e mindannyian? A szavazást lezárom. 29 mellett, 19 ellen elfogadható. 19-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 227-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 228 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 18 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes konszolidált mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes konszolidált mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk, folytatjuk a hármas kompromisszummal mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 245-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 8-as konszolidált mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 248 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 21 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es konszolidált mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Elektronikus überprüfung. Haben Alde hat ein... Az Aldéban egyel többen szavaztak. Most rendben van már, szavazott -e mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. hét mellettem. Ellenem tartózkodik, elutasítva. 259, 260, Agri 20. Egyformák együtt mellette. Ellene hatoszkodik elutasítva. Ellenőrizzük ezt a blokkot elektronikusan. A szavazást megnyitom. Szavaztak-e mindannyian? A szavazást lezárom. Elutasítva. Ittre 23 mellette, ellene tartozkodik el elutasítva. Ez ittre 23-ast elektronikusan szeretnék ellenőrizni, szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elutasítva. Ittre 24 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 262 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ittre 25 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Ittre 25-ös ellenőrizzük elektronikusan. Szavaztak-e mindannyian? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. a 13 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. a 14 mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadtuk. Elnőrizzük, nem vagyok olyan is biztos ebben. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. Inta 15 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 16 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az INTA 16-ost elektronikusan. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. 264 mellette. Ellenőr tartózkodik, elfogadtuk 265 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 266 ellenőrzést kérnek a 265-ösre, elektronikusan szavazott mindenki, a szavazást lezártam, elfogadtuk. 266 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 268, Deva 18 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 27-es következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk szerintem, de azért ellenőrizzük elektronikusan a 27-est. Alle abgestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Láttam a szavazást, elfogadtuk egyértelműen. 2 75 mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. Tra 21 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 274-275, Agri 22 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 30-ast elektronikusan. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Egyértelmű, nem? 284, 285, 286 mellette Ellenem tartózkodik. Ellenőrizzük ezt a blokkot elektronikusan. Szavazotta mindenki. Szavazás lezárom. Elutasítva. Kettő nyolcvan hét, tartózkodik, elutasítottuk. 288 Trant 23-as mellette az EPP egyáltalán nem szavaz miért, akkor inkább ellenőrizzük. Ja. So, haben alle abgestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. 291 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 293 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 294, Agri 25 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 296-os, 296-os mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Háromszázas mellette ellene tartózkodik, utasítva 304 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva konszolidált hatos mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a hatos konszolidáltat, Szavaztak-e mindannyian? A szavazás lezárta. Elfogadtuk. 308 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 310 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 309, ittre 29 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 33-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 35 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 36 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 37 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 39 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 39 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 312 Agri 30 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 313-as Tran 27 mellette ellene tartózkodik. Nem igazán egyetem, elektronikusan vizsgáljuk meg. Szavaztak-e mindannyian? A szavazás lezárom. Elutasítva. 315, Agri 31-es mellette elne tartózkodik, elutasítva. 317 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 318 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Folytassuk az Agri 33-assal mellette ellenet tartózkodik, elutasítottuk. 335-ös mellette ellenet tartózkodik, elutasítva. Inte 19 mellette ellenet tartózkodik, elutasítva. Tram 30 mellette ellenet tartózkodik, elutasítva. Deve 20 mellette ellene tartózkodik, nem egyértelmű. A DEVE 20-ast elektronikusan vizsgáljuk meg. Szavaztak-e mindannyian? A szavazás lezárom. Elutasítva. 340 mellette. Elnézést mondja az elnök, konszolidált ötös következik mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 340 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Kettes konszolidált mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Folytatjuk az Agri 40-es módosítóval mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Agri 41-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 403 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 404 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. hatos mellette, ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, a 46-ost elektronikusan fogjuk megvizsgálni. A szavazást megnyitom. Szavaztak-e mindannyian? A szavazás lezárom. So, dran. Dann geht's weiter mit 47. 47-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ele ellenőrizzük a 47-est elektronikusan. a mindenki. A szocialistáknál egyel többen szavaztak, most már rendben van. A szavazás lezárom, elfogadtuk. a 34 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 443 mellette ellene tartózkodik, el, el, elutasítottuk. 406 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 407 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Én a 23 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 409. Inta 23-ast ellenőrizni kívánják? Nem. Vagy mégis? Nos, akkor az Inta 23-ast ellenőrizzük. Szavaztak-e mindannyian? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 409 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 49-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 410 és Debe 24 Erről nem kell szavaznunk, akkor ugrunk egy kicsit a szövegben. A 418-asról és a 419-esről és az Agri 45-ösről szavazunk mellette. Ellene tartózkodik utasítva. Ellenőrizést kértek. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. Elutasítva 424 mellette ellene ismétlem, 424-esről szavazunk, ki van mellette? Ellene. Tartozkodik, elfogadtuk. Akkor ezt ellenőrizzük. Szavazott-e mindenki? A szavazást a 424-esről szavazunk. 424-esről szavazunk. Szavaztak-e mindannyian? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ittre 35 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. Az Itre 35-öst is ellenőrizzük elektronikusan. Szavaztak-e mindannyian? A szavazást lezártam. Elutasítva. Ittre 36 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 421-es mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. Konszolidált 10-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 422 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 425 tran 37, Agri 46 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Agri 47 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 427 Inta 27 együtt mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 428 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 29 mellett, 28 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Inta 29 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 27 dafür. Deve 27 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inte 30. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 430 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 431-es mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 432 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Inta 31 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 434, de 28 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 434 es és a Deve 28-ast, mert ezt kérték. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom elfogadtuk. Ötvenhatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 439-es és az Agri 49-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ötvenhét mellette ellene tartózkodik. 58-as, az 57-est ellenőrizzük elektronikusan. Szavaztak-e mindannyian? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette ellene elektronikusan nézzük meg az 59-est. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elutasítva. 446 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 60-as nem. Okafogyottá vált. 447 és 448, Agri 51-es mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 449, Trant 38 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 451, Agri 52 mellette. Elne tartozkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 451-es és az Agri 52-est elektronikusan. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezártam. Elutasítva. Tran 40-es mellette. Tran 40 dafür. Tran 40 mellette. Ellene szkodik elutasítottuk. 457 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. benne egy mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor ugrunk a 480-asra mellette ellene tartózkodik. Nem egyértelmű. A 480-asra elektronikusan szavazunk. Abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 481-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Agri 57 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 482 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Rátérünk a függelékre, 484-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 488-489, Agri 58 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 490-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 492 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 65 493 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk de megnézhetjük elektronikusan, és csak kolléganő kívánja. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 66 491-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem egyértelmű. Megnézzük ezért elektronikusan, és szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Folytatjuk. 494-es mellette. Ellene tartózkodik utasítva. A 496-ost elektronikusan elnőrizzük, szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom elutasítva. Hatvan hetes, be harminc mellette tartózkodik elutasítva. 499 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Akkor folytassuk. Hát akkor elnőrizzük a 499-est, elnőrizzük. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk. De nem igazán volt ez látható innen, mert nagyon kevés kollega tette fel a kezét. Lehet, hogy kicsit kávét kellene innunk azért, hogy legyenek is lendületünk. 503, 504, 505, ittre 43, agri 60. Mellette ellene tartózkodik elutasítva. 506 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 507 regi 17 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 508 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 509 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elutasítva. 70, és az 510-es mellette ellene tartózkodik el, elutasítva, vagy nem, akkor inkább ellenőrizzük. Szavazott e mindenki. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lehet, hogy mégiscsak kéne kávét kérnünk. Jó lenne, csak kapnánk kávét. 515 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük az 515-öst. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom elutasítva. 5-17 okafogyottá vált, akkor 72-es, de 32, mint a 33 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva, 5-18 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. az INTA 1-essel. Megtaláltam mindenki a szavazó listáján? INTA 1-es. Nálam ez a 40. oldalon van. Ez a INTA 1-es mellett elne tartozkodik, elutasítottuk. Tram 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodik, ezt adtuk. 82 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Agri 1-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Agri 2 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 85 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-ossal folytatjuk, 86-os mellette, ellene tartózkodnak, nem egyértelmű, nézzük meg a 86-ost elektronikusan. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 87, Agri 3, mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 92, itre 2 mellette. Dagegen? Ellene, tartózkodik, elutasítva. 94-es, ellenőrizzük a 90 2-es és az ITRE 2-est elektronikusan. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen und somit... Szavazott mindenki, elutasítottuk 94-es mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. Egy mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. Agrilia sokafogyottá vált, 93-as mellette. Ellenel tartózkodik, elfogadtuk. 96 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 95 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 1-es mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 98 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodik. Nem egyértelmű. A 99-re elektrikusan szavazunk. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Egyértelmű, tehát úgy tűnik, hogy nem szavazott mindenki. Itt hármas, mellett ellene tartózkodik elutasítva. 100, 101, 102, 103, 104, Agri 7 mellette ellene tartózkodik, nem egyértelmű, inkább nézzük meg elektronikusan. A szavazást megnyitom. a mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva ez a blokk. 101... Mire kell várnom? Kérdezi az elnök. 108-as mellette. Ellene tartozkodik, elfogadtuk. Deve 4 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Trag 3 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 111 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 114 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Regi 2 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 116 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Deve 5 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Akkor folytatjuk Julie Görlinggel, 136 mellette. Ellene tartozkodik, elfogadtuk. 138 okafogyottá vált. 138 szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Int a három mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük az Int a hármast. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. Deve nyolc. mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 146 mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Regi 5 mellette. Elne tartózkodik. Nem egyértelmű. Az Regi 5-ösről szavazunk elektronikusan. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Inta 4 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Regi 6 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Inta 5, Tran 7 mellette. Ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, nézzük ezt meg elektronikusan. Inta 5 és Tran 7. Szóltotta mindenki. A szavazást lezárom egyetemben elutasítva. Folytatjuk 177-es Wills módosítóval 177-es mellette. Ellene tartózkodik, túl kevesen szavaztak elektronikusan. Szavazzunk a 177-ről. Haben alle abgestimmt? Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Deve 11. Deve 11 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 286 vs. mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 186-ost elektronikusan ellenőrizzük. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 187 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenkettő mellette, ellene tartózkodik, nem egyértelmű, ezt is nézzük meg elektronikusan. Szavaztak-e mindannyian? A szavazást lezártam. Elutasítva 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, de inkább nézzük meg elektronikusan, túl kevés kollega szavaz. 13-ast elektronikusan szavazottam mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. Epernyó 185 mellette, 185, itt a 15, Tran 12 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 202 mellette, ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, elektronikusan szavazunk a 202-esről. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elutasítva. 203 Panajotov mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 204 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. Tran 14 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, a 14 mellette, ellene tartózkodik, nem egyértelmű, ellenőrizzük elektronikusan a Deva 14-et. Szavazotta mindenki, a szavazás lezártam. Elfogadtuk. 206 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 207-208 mellette ellene tartózkodik, elutasítva Itre 18 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 209 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Akkor folytassuk az utolsó oldallal, regi 11-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, ittre 21 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 224 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 225 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, legi 12 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Nos, akkor következik az első vég, végső szavazás elektronikusan, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Szavazott-e mindenki? Lezártam a szavazást. 43-an mellette, 26-an ellene egy tartózkodás. Következik a második elektronikus szavazás. A szavazást megnyitom. Szavaztak-e mindannyian? Lezárom a szavazást. 43 mellett 26 ellene egy tartózkodás. Und die Berichterstatterin herzlichen Glückwunsch. Uns Nos, megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a kompromisszumos szellemet és az megegyezésre való törekvésre, ami az egész munkafolyamatot jellemezte a módosító kidolgozása során, még akkor is, hogyha végül is mindenki nem szavazta meg ezt a jelentést. Külön szeretnék köszönetet mondani a bizot, az elmi bizottság munkatársainak, az ALDE és a saját frakció munkatársainak, akik nagyon sokat dolgoztak, időnként nagyon későn este, este is, és nehéz körülmények között. A kompromisszum jegyében dolgozunk tovább, hogy előkészítsük a plenáristát. Mindenkinek köszönöm. Én is gratulálok a jelentéstevőnek, mondja az elnök, és egész csapatának. Nagyon hosszú szavazólistán mentünk végig, de jó kompromisszumokat értünk el. Jetzt geht's weiter mit dem Bericht. Na, megyünk tovább. Az Andrea Zannoni jelentés kerül megszavazásra. Kérek mindenkit, folytassuk a szavazást. Aki nem szavaz, az pedig kérem, hogy maradjon csöndben, mert másképpen elég nehéz a szavazást lebonyolítani. Gut, wir fangen an. Kompromiss 3. Fogjunk neki. Hármas kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodok elfogadva. 111-es mellette és 112-es, tehát mellette ellene tartózkodók elfogadva. A 111-112-t elektronikusan ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Harmincnégy, harminckettő arányban elfogadtuk 113 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Egy egy négy mellette, ellene tartózkodók elfogadva 115 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 116 mellette, ellene ellenőrizzük a 116-ost, mert nem tiszta a dolog. Megnyitom, ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 117-es mellette, ellene tartózkodok elfogadva. 118 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 119 mellette ellene elfogadva. De ellenőrzik a 119-et géppel. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elutasítottuk. 120 mellette ellene tartózkodók. Nem világos a dolog, elektronikusan ellenőrző géppel szavazás megnyitom a 119, bocsánat, 120 a kapcsán javítja magát az elnök a szavazást. Lezárom. Mit großer Mehrheit angenommen sein. Ein Harmonia. Elméletileg ez nagy, nagy többség lesz, és az is lett. mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük tehát a konszolidált hatos cikket, csak a zöldek szavaztak. Tehát konszolidált hatos szavazást lezárom géppel. Elfogadtuk. Ja, már mit machen? Hm? Ja. Szeretnék kérni mindenkit, hogy szavazzon. 100 21 mellette, ellene ellenőrizzük a 121-est géppel. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 122 mellette. Ellene tartózkodok elfogadva. 123 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 124-125, Peti 23 mellette, ellene tartózkodók, nem világos a helyzet, géppel ellenőrizzük. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 126 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Peti 22 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Tran 5-ös mellette, ellene Tran 5-öst ellenőrző géppel a szavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. Peti 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Konszlidált 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 135-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 130-as mellette részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ötös konszolidált módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 138-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 139 mellette ellene tartózkodók nem látom világosan, géppel ellenőrzik a 139-est. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Elfogadtuk. Konszolidált hetes. es mellette ellene tartózkodok elfogadva, ellenőrizzük a konszolidált hetest. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 199 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, a 199-et szeretnék ellenőrizni, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ah. Jetzt geht's weiter mit A következő a 222-es második rész. Mondja az elnök. 222 második rész. 222 második rész. 1.4-es a 11. oldalon az elnök példányában. 222. 20, Entschuldigung, 202. Az elnök javítja magát a 220-as második része. Kerül szavazásra. Te Dagegen? Mellette ellene. Na, mehetünk tovább. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodok elfogadva. 9-es konszolidált módosító mellette ellene tartozkodok elfogadva. Tram 13. Bei mir ist es die Seite 20. Tram 13. Ez nálam a 20. oldalon van, mondja az elnök. Mellette ellene tartózkodók ellenőriző géppel, Tram 13-as e, géppel ellenőrizik. Mo ist geschlossen. Ist klar angenommen. 333. Világosan elfogadtuk egyértelműen. 333 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 334-es mellette ellene tartózkodók a 334-es géppel ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 335 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 330, bocsánat, 34 mellette ellene tartózkodók tar, elutasítva. 336-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 337 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 339 mellette ellene tartózkodok, nem tudom mi a helyzet. Elektronikusan géptel ellenőrizik a 339-est. Elutasítottuk. 338 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 340 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 341 mellette ellene elutasítva, 342 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 343 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 344 és 345 együtt mellette ellene tartózkodók elutasítva, 346 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 347 és Peti 43 mellette ellene ellenőrző géppel 347 és Beti 3 géppel megszavazzuk. A szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk nagy többséggel. 348 mellette, ellene tartózkodók ellenőrző géppel az elnök asztalnál nincs egyetértés a szavazás megítélésében. Géppel 348-at megismételjük. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. Abstimmung ist geschlossen. Dafür? Peti 42-44. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Trump 14 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 349 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 349-et géppel ellenőrizik. Stimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Elfogadtuk. 340, 350 kiesik. Konszolidált 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. tovább. 4-11 Tyson. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 442, 412 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 413 mellette ellene ellenőrzik 413 géppel. Alle abgestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Megyünk tovább. 421-es, 422-es és 423-as egyben mellette ellene tartózkodók elutasítva Trump 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Peti 50 mellette, ellene nem tudom megítélni. Géppel ellenőrzik az 50-est, Peti 50-est. Ha szavaztak, lezárom. elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 424-es mellette ellene tartózkodók fogalma nincs. Géppel ellenőrizzük a 424-et. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Elfogadtuk. 4.25-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva 4.24 mellette ellene tartózkodók elfogadva 4.27 Peti 52 mellette ellene tartózkodók elutasítva 428 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 429 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 430 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 431 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 432 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 433 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 434, 435 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 436, 437, 438, 439, 440, Peti 53 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Bertrand 20 mellette ellene tartózkodók elutasítva Trán 21 mellette mellene tartózkodók elutasítva 441 mellette ellene tartózkodók elfogadva 442 mellette ellenőrző géppel? 442. 442 dafür. 442 mellette ellene tartaskodok elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 443-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 444 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 445 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 454 mellette ellene, tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 454-eset elektronikusan, megnyitom a szavazást, szavazott-e mindenki, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Mellékletek, 49-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 49-es. Elektronikusan ellenőrizzük, nem volt világos. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Peti 54-es mellette. Ellene nagyon kevesen szavaztak. Tehát Peti 54-es elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és világos, elfogadtuk. 456 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 457 mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a 457-eset. Szavazott-e mindenki? És mindenki rendesen szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm. 50-es a jelentéstevő indítványa három részben. Három részben szavazunk. Első rész, megnyitom a szavazást mellette. Elektronikusan, elektronikusan az első részéről az 50-esnek. Mindenki szavazott-e? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész elektronikusan, ugyancsak megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom. Elfogadva. Harmadik rész. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 465-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 466 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 467-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 468-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 469 mellette, el, ellenőrizzük, 460, 468-asot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 469-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 469-eset, megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk, méghozzá többséggel. 11-es kompromisszum ellene tartózkodás elfogadva. Konszolidált 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötszázötvenhármas nem, 543-as, 543-as, mellette ellene elutasítva, 544-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 544-es, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, szavaztak-e, lezárom a szavazást, akkor is többséggel elfogadva. A konszolidált 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a preambulum bekezdésekről ö, szavazunk. Egyes, Peti egyes. mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan a 62-es hármas preambulum lezárom, elfogadtuk Peti 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tökéletes. 67-es mellette ellene tartózkodás nem világos, 67-es elektronikusan, megnyitom a szavazást, szavaztak-e, lezárom a szavazást, elfogadva. A Peti 4-es okafogyott, 5 Peti 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as és 69-es azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Peti 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Peti 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva nem világos, nem vagyok biztos. Tehát Peti heteset ellenőrizzük elektronikusan, lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Peti 8-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 70-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Peti 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartóz, elfogadva. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette ellene tartózkodás elektronikusan szavazunk. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, konszolidált 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Peti 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 85-ös mellette ellene tartózkodás 85-ös elektronikusan. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Konszolidált kettes, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás nem világos. Elektronikusan a 88-asról szavaztak-e? Lezárom a szavazást. elutasítva. 89-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Peti 13-as mellette ellene, tartózkodás Peti 13-as elektronikusan ellenőrizzük, szavaztak-e? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Peti 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Peti 15-ös nem szavazunk a 15-ösről. Tran 1. Tran 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es ellenőrizzük a 91-eset. Szavaztak-e? Lezárom a szavazást és elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tran 3-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, Tran 3-as Szavaztak-e? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas részenként első rész el, mellette ellene tartózkodás, elfogadva második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva kis türelmet kérek, ellenőrizzük, nehogy hibázzunk. Nem kellene, hogy vissza kelljen jönni a szabadságunkról. stimmen dann weiter ab auf der letzten Seite. Nos, akkor folytatjuk a, az utolsó oldalon, Tran 4-es, mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan Tran 4-es elektronikusan. Szavaztak-e? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es és 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Peti 17-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Peti 17-eset ellenőrizzük, szavaztak-e valamennyien, lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor most a végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Szavaztak-e? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második elektronikus szavazás mellette. Megnyitom a szavazást. Szavaztak-e? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Szaloni úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kedves kollégák, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a titkárságnak is, és mindazoknak, akik dolgoztak ezen. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó munka volt, igyekeztünk megállapodásokat, kompromisszumokat találni de a feltételek szerintem nem érettek ahhoz, hogy a 70-es cikket alkalmazzuk, tehát plenárisra megy. Jó, tökéletes, mondja az elnök, akkor ez világos. Tehát nem lesz ö, ö, szavazás, akkor de mégiscsak szeretnék gratulálni. Tehát gratulálok és akkor megyünk a plenárisra a jelentéssel, és nagyon nagy köszönet az egész szakbizottságnak, titkárságnak és a vezetőnknek, és akkor délután találkozunk, amikor az egészségügyi miniszter itt lesz velünk. Akik nem lesznek itt, azoknak már most mondom, hogy nagyon jó nyaralást kívánok, energiával, telten és lelkesedéssel jöjjenek vissza ősszel, használják ki a nyarat. És akkor a koordinátorok ülése 11.30-kor lesz, 11.30.